start uh, this uh, meeting, this... Elkezdjük az ülést, a szemináriumot, uh, meghallgatást, és mindenkit üdvözölni szeretnék, különösen vendégeinket, vendégszakértőinket, akik uh, nagyon sok új tényezőt fognak megosztani velünk, és gazdagítják a meghallgatást. Április 26-án Az Európai Szociális Pillér keretében a bizottság elfogadott egy javaslatot, irányelv tervezetre a munka és a, a család az élet jobb összeegyeztethetőségére a szülők és gondozók számára. Illetve 2015-ben a bizottság áttekintette az anyasági szabadság irányelv, áttekintését. Meg is kezdjük ezt a meghallgatást a bizottság javaslatról. A FEM szakbizottság is itt van a meghallgatáson. Most pedig eh, társ alelnökömet kérem, eh, Brinkevics Jute asszony, a FEM szakbizottság elnökét, hogy szóljon néhány szót. Ő fogja bevezetni ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen Marita Úszko kolléganőmnek a bevezetőt. Ő hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a munka és a családjog összeegyeztethetősége. Régóta vártuk a bizottságnak ezt a jogalkotási javaslatát. A jobb egyensúly érdekében nagyon fontos a gender, eh, a nők és férfiak közötti eh, egyenlőség megvalósítása, a nők jobb integráció a munkerőpiacra. a nők és a férfiak ugyanolyan fizetést kell, hogy kapjanak, illetve az ápolásban is ugyanúgy részt vesznek munkaerőpiacon az esélyegyenlőség egy olyan téma, amire a bizottság is összpontosított. A mai közös meghallgatásunk arra összpontosít, hogy hogyan tudjuk javítani ezt az egyensúlyt, eh, speciális munkavállalók számára, gondozók, ápolók számára, olyan ápolók és gondozókra van akik formális és nem formális módon dolgoznak. 80%-uk nő. A helyzet az informális gondozók számára nagyon nehéz, hiszen ezt a területet szinte alig szabályozták. Itt családtagokról van szó többnyire. Ez azt jelenti, hogy ezek a munkavállalók nem élvezhetik a szociális védelmet, illetve a munka és a család jobb összeegyeztethetőségét. Nagyon nehéz ezt a területet szabályozni, mivel az informális eh, gondozói ápolói munka magán otthonokban történik. Ez azt jelenti, hogy ide a munkárendők nem léphetnek be. A parlament 2016-ban két jelentést is elfogadott a témával kapcsolatban az otthon dolgozó nők helyzetéről, illetve a munka a család jobb összeegyeztethetőségéről. Mind a két jelentés különböző aspektusait vizsgálja meg ennek a nagyon kismértékben szabályozott területnek. Ez a terület nagyon fontos jövőbeni gazdaság szempontjából is, hiszen társadalom előregedőben van. A parlamenti jelentés fontosnak tartotta azt, hogy az irány megszeressen EU szinten is, amely lehetővé teszi bármi munkavállaló számára, nő vagy férfi számára, hogy függő családtagjáról gondoskodjon, anélkül, hogy elveszíteni a munkahelyét megfelelő fizetés mellett és szociális védelem mellett. Nagyon örülünk annak, hogy a bizottság irányelv tervezetre javaslatot fogalmazott meg, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára azt, hogy évente öt napos szabadságra menjenek gondozás érdekében, anélkül, hogy munkájukat elveszítenék. Az öt nap nem túlságosan sok, de azt gondolom, hogy egy jó kiinduló pont. A parlamenti jelentésben az otthon dolgozó nők kapcsán vizsgáltuk az otthon dolgozók bizonytalan helyzetét. Fontos, hogy őket az összes eh, nemzeti szociális biztosítási rendszerbe, a diszkriminációs törvénybe belevegyük. Fontos, hogy eh, jobban kiegyenlítsék a két szférát. Én dolgoztam mind a két jelentésben, mindkét témában. Hát ez a téma igen közel áll a szívemhez. Kedves kollégák, most megadom a szót a szakértőknek, akiket meghívtunk a meghallgatásra. Először Steszi Igemonosznak adok szót, aki ügyvezető igazgatója a Eurocarers szervezetnek. Parancsoljon, tartsanak kérem előadásra. Madam Chair, um, good morning everyone. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani a meghívásért, mert igazán úgy gondolom, hogy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a mai napon. Szeretném a gondozók helyzetét áttekinteni Európában, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük, és hogy a bizottság javaslata a szociális pilléren belül milyen kihatással van erre. Nézzük először is a hálózatunkat. A Eurocarers olyan hálózat, amelynek 70 eh, tagszervezete van, mindenhol Európából, sőt a 27 államunkból van olyan, amelyik nem Európai Uniós tagállam. Tulajdonképpen a feladatunk az, hogy továbbképzést, jogi segítségnyújtást, tanácsadást tudjunk nyújtani a gondozóknak, és kapcsolatban állunk természetesen ebben a tekintetben egyetemekkel és az akadémiai világgal. Szeretném elmondani, hogy itt a parlamentben is van egy olyan csoport, amely a gondozókkal foglalkozik, természetesen csatlakozhatnak ez a csoport, az itt van minden információ nálam, ami ehhez szükséges, hogyha valakit ez érdekel. Na most mindannyian tudjuk, hogy Európai, az Európai Unióban az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk, az az előregedő népesség, az ezzel kapcsolatban álló betegségek, és ez nagyon nagy nyomást gyakorol az informális gondozókra és a családokra. Na most, hogy ki az informális gondozó? Az informális gondozó a mi definíciónk szerint olyan személy, aki fizetés nélkül gondozói segítséget nyújt valakinek, aki krónikus betegségben szenved, nem fizetett munkaként, tehát családtagok, barátok, szomszédok. Az EU-s adatok szerint a gondozási munka 80%-át informális gondozók nyújtják ma Európában. És a definíció szerint, amit az imént elmondtam, ami elég széleskörű definíció, belátom, ez alapján a definíció alapján 100 millió gondozónk van, tehát tulajdonképpen az Európai Unió lakosságának egy ötöde végez gondozói tevékenységet. A legtöbbjük ugye nő, 45 és 75 év közötti, és hogyha megnézzük az ő általuk elvégzett munka értékét, az EU-s adatok szerint a formális gondozói tevékenység 50-90%-át teszi ki ez az összeg. Vannak nemzeti adataink is, de nem minden tagállam küldi meg ezeket az adatokat. Talán ez lenne az első üzenetem az önök irányába, több adatra van szükségünk. Jobban kell látnunk, hogy a gondozók mennyi munkát végeznek, és hogy ez milyen költségekkel jár. Azt hiszem, hogy mindaz, amit elmondtam, eléggé meggyőző érv amellett, hogy tényleg küldjék el nekünk ezeket az adatokat. Vagyis, hogyha a gondozók abba hagynak a gondozói munkájukat, akkor minden összeomlana a holnapi napon, tehát, hogyha szeretnénk fenntarthatónak tudni ezt a helyzetet, akkor vagy teljesen át kell alakítanunk a rendszert, vagy pedig nagyobb támogatást kell nyújtanunk a gondozóknak. Tehát ez az általános helyzet folyamatosan előregszik a lakosság, de látunk más olyan aspektusokat, amelyek folyamatosan nagyobb nyomást gyakorolnak a gondozókra, egyre kisebbek a családok, egyre több nő dolgozik, tehát van rendes fizetett munkája, egyre távolabb kerülnek egymástól a családtagok, és egyre magasabb a nyugdíjkorhatár, tehát egyre hosszabb a munkahelyen eltöltött élet. Mindez azzal jár, hogy egyre nagyobbak a nyomások a gondozókra és a családokra nézve. Remélem, hogy látják az apró betűket is, itt láthatóak az országok, hogy a családtagok általában milyen messzire laknak egymástól. Találkoztam egy görög professzorral, aki Londonban dolgozik, és azt mondta, hogy az édesanyját kell ellátni a hétvégeken, mert az édesanyja egy intézményben lakik hétköznap, viszont hétvégére nem tudja elhelyezni, tehát ő Londonban él, és minden hétvégén haza kell repülnie Aténba, hogy ellássa az édesanyját. Tehát vannak ilyen esetek. A helyzetet tovább súlyosbítja az is, hogy hiány van egészségügyi dolgozóban, orvosok hiányoznak, fogorvosok, gyógyszerészek és nővérek, valamint fizioterapeuták, tehát óriási a hiány mindezekből, tehát a formális gondozókból, ezért is nagyobb nyomás hárul az informális gondozói láncra is itt a, ezek a bizottság 2012-es adatai voltak egyébként. Nézzük, hogy hogyan is működik az informális gondozás, hogyha nem kapnak támogatást, vagy kevés támogatást kapnak, ez nagyjából így működik a legtöbb tagállamban. Az adatok alapján azt látjuk, hogy a gondozóknak borzasztóan nehéz összehangolniuk a formális munkájukat a gondozói tevékenységgel. Lehet, hogy meglepő, amit mondok, ugyanis a legtöbb gondozó megpróbál továbbra is teljes munkaidőben dolgozni. Ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen két teljes munkaidős munkát végeznek. Ez nyilván komoly költségekkel jár a vállalatok számára, ugyanis sokan ugye emiatt nem tudják elvégezni a munkájukat, romlik a teljesítményük a munkában, vagy indokolatlanul sokszor betegszabadságra mennek, vagy igazolatlanul betegszabadságra mennek. a gondozók önmaguk kell, hogy hozzájáruljanak a gondozás költségeihez, ami számukra óriási költség, és ez sokszor azzal jár, hogy elszegényednek és szegénységben kell élniük a gondozók egyharmada az Egyesült Királyságban például teljesen el van adósodva, ráadásul sokszor a társadalom is kirekeszti őket. Nyilván nehéz egy rendes munka és egy gondozói munka mellett egészséges társadalmi életet élni. Végezetül pedig nézzük az egészségügyi kihatásokat. Tudjuk, hogy a gondozók nagy része depressziós, kirekesztetnek érzi magát, tehát nagyon komoly mentális betegségek fenyegetik őket, és ez ráadásul egy ördögi kör, tehát hogyha ők maguk is betegek lesznek, pedig ők neki kellene másokat gondozniuk, akkor ez tényleg nagyon veszélyes helyzethez vezet. Most átugranám ezeket a száraz adatokat, és valami fontosabbra szeretnék rátérni. Arra, hogy mit szeretnének a gondozók. Volt egy nagyon jó Euróbarométer kutatás 2011-ből, amely felmérte a gondozók igényeit. Az első pénzügyi támogatás, tehát, mint ahogy elmondtam, nagyon sokuk bármilyen támogatás nélkül végzi a gondozói tevékenységet, rengeteg időt, energiát és pénzt szentelve ennek a tevékenységnek. Elfelejtem az előbb elmondani, hogy a gondozók 42%-a azok közül, akiknek nincsen rendes munkahelyük, a legszélsőségesebb szegénységi kategóriába tartozik, és ez az arány kétszer akkora, mint a nem gondozók esetében. A legtöbb gondozó egyáltalán nem választotta azt, hogy ő gondozó akar lenni. Mi történik valójában? Valójában az történik, hogy valaki megbetegszik a családból, és az ember egyik napról a másikra akaratán kívül gondozóvá válik, és teljes mértékben át kell alakítani az életét. Tehát a rugalmasabb munkalehetőségek a formális munkahelyen nagyon fontosak lennének, illetve az úgynevezett gondozói szabadság. Tudjuk, hogy a gondozók nagy része nő, és itt a nyugdíjjal kapcsolatos kérdések is belépnek a képbe. Tudjuk, hogy így is nagyon nagy a nyugdíjszakadék a nők és a férfiak között, tehát a nőknek fontos, hogy a nyugdíjkorhatárig dolgozhassanak, mert amúgy is kevesebb a nyugdíjuk. Az is fontos lenne, hogy a gondozás bizonyos rövid időszakokra megszakítható legyen, hogy legalább rövid időszakokra segítséget kapjanak a gondozók, hogy mentális egészségüket meg tudják őrizni, és ne kerüljenek ebbe az ördögi körbe, hogy végül ők maguk is beteg és páciensé válnak. Aztán itt van a képzés, illetve legalább valamilyen alapvető információ arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki gondozó, hogy mit kell tudnia arról a betegségről, amiben szenved az a személy, akit napi szinten el kell látnia. Rendkívül nehéz a gondozók számára hozzáférni ehhez az információhoz, még olyan tagállamokban is, ahol jó a támogatási rendszer, figyelemfelkeltés, az információátadás fontos, illetve a stigmatizálást, a megbélyegzést is meg kellene szüntetni. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy mindez, amit az imént elmondtam, az nagyjából lefedésre kerül a bizottsági szövegben, tehát mi maximálisan támogatjuk ezt a bizottsági papírt, ezt konkrétan remeknek tartjuk. Tudom, hogy semmi sem tökéletes, és bizonyos részleteket lehetne még kozmetikázni, de a bizottság javaslatát tényleg pompásnak találom abban a tekintetben, hogy elismeri a gondozók státuszát, és elismeri azt, hogy támogatásra szorulnak. Tehát ahhoz, hogy a gondozókat támogatni tudjuk, ahhoz elsősorban rá kell mutatnunk, hogy kik ők, ahhoz definiálni kell, ahhoz be kell azonosítani a gondozókat. Itt van például az öt napos indokolatlan hiányzás, amire lehetőséget kellene kapniuk, a rugalmas munka lehetőségek biztosítása, valamint az, hogy részben formális gondozási segítséget is kapjanak a személyek, ami alatt az informális gondozó maga mentesül ez alól az embereknek maguknak kellene eldönteniük, hogy akarják-e gondozni azt a bizonyos családtagot, vagy sem, és hogyha nem akarják, akkor lehetőséget kell nyújtani nekik arra, hogy a formális gondozásból kapjanak segítséget, tehát ez is nagyon jó része a bizottsági szövegnek. a dokumentum ugyan nem magyarázza meg, hogy ezt hogyan fogják monitorozni, hogy ez hogyan fog megvalósulni, ha egy apró kritikát megfogalmazhatok, pedig ez nagyon fontos rész, mert mindannyian tudjuk, méghozzá tapasztalatból tudjuk, és ez látható a következő szlájdon is, hogy vannak már nagy vállalatok, amelyek nagyon jó lehetőségeket teremtenek a gondozói feladatot is ellátó munkatársaiknak. Ezt egyelőre csak nagy vállalatoknál látjuk, jó lenne, hogyha a KKV-knál is valamilyen szinten megjelenne ez. Amennyiben a bizottsági kezdeményezés elfogadásra kerül, el kell gondolkodni azon, hogy általánosságban hogyan lehet ezt majd monitorozni, illetve a KKV-k szintjén hogyan lehet majd ezt ellenőrizni és meg kell néznünk külön azokat a munkavállalókat, akik amúgy is alacsonyan fizetett munkavállalók, és ráadásul bizonytalan a munkahelyük. Nem tudom, hogy ilyen messziről látják-e egyáltalán, hogy mi van ezen a szlájdon, megpróbálom röviden elmagyarázni. A zöldek azt jelentik, hogy van valamilyen támogató intézkedés, ami már hatályban van, tehát ahol zöldet látnak, ott már vannak hatályos védő vagy segítő intézkedések, információhoz való hozzáférés, rugalmas munkalehetőségek, gondozói pénzügyi támogatás, tehát ami zöld, az jó. És hát nyilván az ördög a részletekben rejlik, de azért általánosságban azt látjuk, hogy azokban a tagállamokban, ahol van támogatás, ott nagyon komoly feltételekhez kötik, hogy ki kaphat gondozói segítséget vagy támogatást. Tulajdonképpen a tájékoztatással is baj van, mert sok gondozó nem is tudja, hogy ő tulajdonképpen gondozós ilyen minőségében támogatásra jogosult például azokban a tagállamokban, ahol van gondozói támogatás, ezek korlátozott összegek, ezek jóval a szegénységi küszöb alatt vannak, tehát a kormányok nyilván azt szeretnék, hogy a gondozók ne maradjanak gondozók, hanem hogy ez a gondozás, ez csak egy átmeneti időszak legyen, és utána visszatérjenek a munkaerőpiacra ez nemes cél, csak hát akkor ezt megfelelően elő is kell készíteni, és kivitelezni is kell. Vannak olyan országok, ahol kritérium a gondozó és a gondozott közötti viszony, tehát például csak akkor adnak támogatást, hogyha az ember a saját gyermekét gondozza, hogyha a szüleit gondozza, akkor nem kap ilyen támogatást. A rugalmas munkakörülményekről sok esetben a munkaadó dönt, tehát a munkaadó mondhatja meg, hogy tud-e rugalmas lehetőségeket nyújtani a gondozás elvégzéséhez, vagy pedig nem. Hát valószínűleg itt is lehetne még javítani és harmonizálni, hogy mindenki kapjon megfelelő segítséget. Szeretnék néhány jó gyakorlatot elmondani, ami már létezik bizonyos országokban. A támogató intézkedések között igen gyakorlatias intézkedéseket találunk, például rugalmas munkaidő, azoknak, akiknek gondozói tevékenységet is el kell végezniük. Itt akár egyedi megoldások is létezhetnek, tehát a munkavállaló megbeszéli a munkadójával, a főnökével, hogy milyen munkarendben kíván dolgozni, annak érdekében, hogy a gondozói feladatokat is el tudja látni a sürgősségi hiányzások esetén fizetett szabadság, ez néhány esetben működik nagyobb vállalatoknál. Látom, hogy az elnök azt mondja, hogy kopok, hogy be kell fejeznem, mindjárt be is fejezem. A hozzáférés bizonyos információhoz mondjuk interneten vagy telefonos segítségnyújtás, vannak olyan nagy vállalatok, ahol információs előadásokat is tartanak, aztán itt vannak a szakszervezetek, amelyek sok esetben segítséget nyújtanak a work-life balance elérésében. És ez már tulajdonképpen az utolsó szlájdom. Az... Azt szeretném még elmondani, hogy természetesen nagyon fontos, hogy a munkát a magánélettel, vagy a munkát a gondozással és a magánélettel össze lehessen hangolni. A bizottsági kezdeményezést nagyon fontosnak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy enélkül szinte lehetetlen jó gondozói tevékenységet biztosítani, és amellett aktív és egészséges életet élni, mind a családban, mind pedig a munkahelyen. Tehát, hogyha tényleg ezt szeretnénk, akkor a gondozói rendszerekbe nagyon komoly beruházásokra van szükség. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen a prezentációt, most pedig Chris Poitermannak adom meg a szót, aki a Kopa részéről érkezett 10 percre. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, hollandul szeretnék beszélni. Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők! Mindazokat köszöntöm, akik eh, itt vannak a teremben. Szeretném eh, megköszönni, hogy meghívtak. A Geopa részéről érkeztem. Ez egy európai struktúra, amely eh, a zöldség gyümölcságazaton belül tevékenykedik, a KOPA pedig egy mezőgazdasági szervezet, a szociális párbeszédben a munkaadói oldalt képviseljük, mert 1963 óta valósul meg az európai eh, munkaadók és a szakszervezetek közötti eh, együttműködés. A család és a munkahely összehasonlítása, nagyon, vagy összeegyeztetése nagyon fontos. Ez egy olyan téma, amelyről rengeteget beszélünk mostanában, és egy specifikus helyzet alakult ki. A az önök szektorában a gondozók kérdéséről itt a kisvállalkozások és a kis független boltok témája is felmerül vajon van-e arra vonatkozó definíció, hogy ki az, aki segítőgondozóként vesz részt a munkaerőpiacon. Elolvashatják ezt a definíciót, amelyben azt olvashatjuk, hogy olyan hölgyekről van szó, olyan dolgozó feleségekről, akik fontos hozzájárulást biztosítanak a munkához, de nem biztos, hogy kapnak fizetést, és nem biztos, hogy szociális védelmet élveznének, vagy társadalombiztosítási rendszerbe dolgoznának. Itt főként kisvállalkozások vagy kis boltok, üzletek témaköre vagy kérdésköre merül fel. Itt nincs egy konkrét heti vagy havi bér, és a szociális védőrendszer szerepesen világos ezen a területen. Amikor az európai mezőgazdaság és gyümölcs zöldség ágazat témáját vetjük fel Európában, itt nagyon sok családi gazdaság, illetve családi vállalkozás tevékenykedik, ahol a férj és a feleség együtt dolgoznak. Több mint 90%-a a munkahelyeknek családi munkahely ezen a területen, ebben a szektorban. Több mint 20 millió munkavállalóról beszélünk konkrétan. Most, hogy ezekből hány nő van, akik vezető szerepet töltenek be, az Eurostat 2013-as statisztikái alapján kb. 30%-a ezeknek a családi vállalkozásoknak női vezetés alatt áll. Tehát kb. 3 millió nőről beszélünk egyéni gazdálkodóról vagy vállalkozóról, de 77%-a a nőknek e, a férjükkel együtt dolgozik, illetve 57%-a. Ez összesen 5,5 millió szemét jelent. Vagyis a mezőgazdaságban egyre több lehetőséget biztosítunk a nők számára, de ugyanakkor azt is láthatjuk a régión belül, hogy a nők meg csak 57%-a dolgozik ilyen formában. Itt a családi élet és a munkahely összeegyeztetésének témájában azt láthatjuk, hogy fontos a gyermekek ellátása, nincsenek iskolák, nincsenek képzési lehetőségek ezen a hölgyek számára, és nagyon nehéz a vállalkozás is. Nehéz a hitelhez jutás, hiszen tudhatják, hogy ebben a szektorban gyakran akár hét napot is dolgozni kell hetente, és nagyon nehéz valaki mást felkérni, hogy felváltson bennünket a hétvégére. Ezt figyelembe kell venni akkor, amikor a magánélet és a családi illetve is a munkahely összehasonlítását tekintjük célnak. Fontos lenne az is, hogy a gyermekek elhelyezését hogyan oldjuk meg, de általában a szociális védelem kérdése nagyon fontos ezen a területen. Jó sok országban, az Európai Unión belül, például Belgiumban is a legtöbb ilyen munkavállalót nem is mutatta ki a társadalombiztosítási rendszer, tehát nem fizettek járulékokat, és az egész rendszer számára ismeretlen személyekről volt szó. Fontos ezt tudni, fontos ezt látni, mert a védőháló nem tudom, hogy mennyire valósul meg ezen személyek számára. Nem csak a mezőgazdaságban dolgoznak ilyen emberek, hanem más szektorokban is, főként a kis- és középvállalkozások terén. A kopán belül egy felmérést végeztünk, jó sok kérdést feltettünk az érintett személyeknek, és ahogyan már elmondtam, ennek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan is néz ki a különböző tagállamokban ez a rendszer. A kérdésem a következő lenne, létezik-e olyan jogi státusz, amely a segítő munkatársak vagy családtagok számára egy kötelező társadalombiztosítási rendszert feltételez. Vannak-e esetleg magánjellegű rendszerek, van -e esetleg önkéntes jellegű rendszer, és emellett azt is fontos látni, hogy hogyan tudjuk támogatni a segítő családtagokat. Vajon ez melyik régióban és hol valósul meg? Vannak erre egyébként nagyon jó példák. Hogyan látják önök, ez egy jó öm, státusz vagy sem? Egészen mostanáig 12 választ kaptunk, de azért még folytatjuk a kutatásainkat, és várjuk, hogy további válaszokat kapjunk, mert ezek fontos kérdések. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy jogi értelemben elismerte az úgynevezett segítő családtag vagy segítő házastárs státusza. Tíz országban igen volt a válasz, két országban nem. És ehhez hozzáfűzném azt, hogy nagyon fontos ebből a szempontból a definíció kérdése, mit is jelent az, hogy segítő ház, házastárs. Nem tudom, hogy ez a definíció egyáltalán elég-e. Bizonyos országokban azt látjuk, hogy a mezőgazdasági területeken élő nők mondjuk kollaborátorként egy 15 órás munkaszerződéssel rendelkeznek, de emellett 30 órában dolgoznak a családi gazdaságban. És ugyanakkor csak a 15 órát fedi le a kollektív szerződés, és az, amikor a saját családi gazdaságában dolgozik, arra nem vonatkozik semmiféle státusz, semmilyen szociális háló. Nagyon fontos lenne az, hogy a mezőgazdaságban dolgozó segítő házastársak definícióját megfelelően oldjuk meg. Második fontos gondolat, vagy második kérdés ebben a felmérésben arra vonatkozott, hogy társadalombiztosítási rendszerbe kötelező-e befizetni ezeknek a személyeknek. Nyolc országban igen, egy országban ez önkéntes, de mindenki megteszi, és van két olyan ország, ahol ez önkéntes, egyesek megteszik, egyesek nem, és egy országban pedig nincsen ilyen jellegű befektetés, befizetés. Egy másik fontos kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan kalkulálják ezeket a befizetéseket. Vannak olyan országok, ahol kötelező mindez, van, ahol pedig nem. Hogyha vizibilissé tesszük a segítő társat, olyankor egy saját befizetést kell eszközölni, amellett, hogy a család már amúgy is befizetik társadalombiztosítási járulékait. Tehát fontos ezen keresztül azt látni, hogy itt a család költségei növekednek, ezért az ebből fakadó szociális védelemnek is rendszer arányosnak kellene lennie. Ezután következik a társadalombiztosítási rész, amely sokkal átláthatóbb és sokkal részletesebb. Itt láthatjuk azt, hogy mely országokban van társadalombiztosítási rendszer, a segítő a háztársak számára. Szeretnék egy megjegyzést is tenni. Nagyon óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést, ugyanis bizonyos országokban, az EU-ban már most is létezik a férfi, tehát a férj befizetésével párhuzamosan egy családi szolgáltatást. Tehát itt igazából nem, nincsen hozzáadott értéke annak, hogyha a feleségnek is van külön társadalombiztosítási járulékfizetése, mert bizonyos országokban ez már az egész család számára biztosítja az, egészségügyi hozzá, az egészségügyhöz való hozzáférést. Vannak olyan országok is, ahol önkéntes alapon lehet befizetni a rendszerbe, és ez további jogokhoz vezet. Ez talán egy olyan rendszer, amit más országokban is érdemes lenne bevezetni. És végül pedig az utolsó kérdés az volt, hogy a státusz a segítő házastársra vonatkozó státusz önmagában jó-e és elég-e. Öt országban nem kaptunk egyáltalán választ erre a kérdésre. Tehát ott hezitálnak az emberek, nem tudják, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak, tehát ez még a jövő szempontjából feladatokat ró ránk. talán hasznos lenne mindezeket az ajánlásokat megfogadni. Az első ilyen végkövetkeztetésem az, hogy az anyasági szabadság, a gyermekek elhelyezésére vonatkozó, tehát óvodai, bölcsödei férőhelyek megléte rendkívül fontos segítség a mezőgazdaságban dolgozó a feleségek számára. Fontos a vizibilitás, de fontos a társadalombiztosítás is. Tehát a csomag második eleme, amely szintén nagyon fontos, arra vonatkozik, hogy hogyan is kalkuláljuk ezeket a befizetéseket fontos az, hogy valóban hozzáadott értéket képviseljenek, és harmadik elem, a szociálpolitikai kérdésekre vonatkozik. Itt fontos lenne azt hangsúlyozni, hogy a magánélet és a munka összehangolása érdekében felmerül bennem az a kérdés, hogy az önök parlamenti frakciója, illetve ö, szakbizottsága egy felhívással élhetnének-e a 28 tagállamhoz, hogy igazi ajánlásokat fogalmazzanak meg ebben az értelemben, hogy minden országban létezzen segítőházastárs státusza. Köszönöm szépen. Most eh, professzor Irena Kotovska kap szót a Borsói eh, eh, Demográfiai és Statisztikai Hivatal eh, illetve központ vezetője. Köszönöm szépen, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos kérdésről, arról, hogy hogyan eh, egyeztessük össze a társadalomban a munkát és a gondozást Nemrégiben készült el három e, éves projektünk, és ennek keretében számos olyan téma is felmerült, amelyekről most itt a meghallgatáson is szó van. Ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyek az önök irányelvével összhangban állnak. Azt mondtuk, hogy a, a szüli szabadságra vonatkozó irányelvet nem lehet e, elhalogatni, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai e, Bizottság kezdeményezése kapcsán erre a vitára ma sor kerülhet. A következőre szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon jó struktúráltnak találtam az érvek szempontjából az önök anyagát, minden érve elhangzik benne arról, hogy miért van szükség az ilyen kezdeményezésekre. De azt gondolom, hogy szükségünk van információra arról is, hogy a család szemszögéből, a háztartások szempontjából ezt a kérdést hogyan lehet tekinteni. Tehát néhány eredményt szeretnék megosztani önökkel. A szülői szabadság, a gondozási szabadság a kutatók szempontjából nagyon fontos intézkedések ahhoz, hogy a e, munkát és a gondozást össze lehessen egyeztetni, illetve a munkaerőpiacon az esély egyensúlyt erősíteni, a szociális e, egyensúly a családok és az egyének között szintén fontos téma, ehhez további erőket szeretnék felsorakoztatni. És előadásom végén pedig el szeretném magyarázni azt, hogy Miért gondoljuk úgy mi kutatók, hogy ez a kutatás nagyon fontos ösztönző? Az érvek egy részét már kollégáim is részletezték, éppen ezért néhány külön témára hívnám fel a figyelmet. Olyan időket élünk, amikor a család koncepciója is megváltozott nem csak a demográfiai mutatók tükrében, kevesebb gyermek születik, instabilitás jellemző családokat, mivel a vállások száma is növekszik, illetve számos intézményi változás is van. Hát sokkal szélesebb körülök a családi formák is. Nagyon fontos a felelősséget megosztani a gazdasági szempontok és a gondozás között a családban. családban. És egy olyan időben, amikor az instabilitás egyre növekszik, a bizonytalanság, a bevételeket illetően, a keresetet illetően, akkor azt gondolom, hogy a női foglalkoztatottság a család szempontjából egy módja annak, ahogy ezeket a kockázatokat, pénzügyi instabilitást a családon belül kezelni lehet a családok pénzügyi instabilitását. És a munkaerőpiaci dinamika miatt nem lehet eh, kivonulni a munkaerőpiacról hosszú távon majd eh, újraintegrálódni. Azt gondolom, hogy több megtakarításra van szükség. Tehát a nők és férfiak számára a fizetéseket azt garantálja, hogyha minél tovább egészségesek maradnak. Tehát ezeket a pontokat mind figyelembe kell venni, amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet a munkát és a családot jobban összeegyeztethetni. Ha megnézzük a, a társadalom struktúráját, sokkal több időset látunk, és sokkal több függő személyt, mivel az tudomány is fejlődött. Tehát a gondozás iránti igény nagymértékben növekedett, viszont a családok lehetőségei, hogy eleget tegyenek ennek az igénynek, csökken a másik oldalra. Nem azért, mert a családi hálózatok sokkal kisebbek, hanem azért is, mert a gondozás főellátói, a nők a munkaerőpiacon vannak. Makro perspektívából azonban szükség van a nőkre a munkaerőpiacon, hiszen munkaerőpiacon is hiányok mutatkoznak, tehát ezek a dolgok mind-mind közrejátszanak abban, hogy meséljünk az igényekről. Nagyon fontos a nők részvételét javítani a munkaerőpiacon, illetve arra bátorítani a férfiakat, hogy a gondozásból is kivegyék a felelősségüket, nem csak a család szintjén, hanem a társadalom szintjén is. És amikor az irányelvről beszélünk, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Először is vannak mikroszintű eredményeink a kutatásokból, amelyet a különböző országban végeztünk. Ez menős, minőség és mennyiségi mutatókat is vizsgált. És a kutatások azt mutatják, hogy a család szintjén nagyon fontos férfiak, az apák jogát erre a feladatra szociális normaként, privilégiumként is lehet értékelni. Fontos a perspektívát megváltoztatni arról, hogy hogyan kell, hogy kinézzen a felelősség fel megosztása a család szintjén. Azt gondolom, ez egy nagyon jó irány a változáshoz ami pedig eh, a minőségi eh, kérdőíveket illeti, a minőségi szempontokra összpontosítóakat. Tulajdonképpen is azt jelzik eh, vissza, hogy az apasági szabadságot szociális jogként kell tekinteni. Vannak eredményeink a munkavállalókról is, mennyiben veszik igénybe a férfiak az apasági szabadságot, és ezek az eredmények világosan jelzik azt, hogy amikor egyéni e, jog érvényesül az apassági vagy e, szülői szabadság kivételében, akkor ez egy jobb intézkedés is lehet arra, hogy meggyőzzük a munkáltatót, hogy ezt rendelkezésre bocsássa. Ha ez így van, akkor az apák is könnyebben igénybe vehetik mindezt. Tehát ha ezt így tekintjük, nem önkéntes alapon mondjuk. Felhívom figyelmet arra, hogy a család és szabadságnak pozitív hatása és van a családi életre. Először is, hogyha az északi országok adatait vizsgáljuk, ahol a családi szabadság rögzült jog, régóta rögzült jog, és elegendő adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ez hogyan hat a család élet szervezésére. Kiderült az, hogy a családi szabadság, különösen ami az első gyermeket illeti, a családi egység szempontjából stabilizáló hatású. A családon belül csökken a feszültség is ennek köszönhetően, tehát eh, erre léteznek minőségi mutatók. Ezen kívül bizonyíték is van arra, hogy mindez a változást is segíti, illetve ha második gyermeket vállal a család, akkor megkönnyíti a helyzetet. Egy olyan intézkedésről van szó, amely segíti a szülőket abban, hogy uh, szülői uh, aspirációikat uh, teljesíteni tudják. Tehát ez pozitív hatással lehet az európai demográfiára is. Ha pedig az idősek gondozását nézzük, a mikroadatok azt mutatják, hogy a családot nagyon fontos forrásként tekintik a gondozásnál, meg azok az emberek és akik a munkaerőpiacon jelen vannak, bekapcsolódnak a gondozásba, Én úgy érzem, hogy az ötnapos szabadság, gondozási szabadság évente, az erre jó javaslat, egy nagyon jó kiinduló pont további kiterjedt lépésekhez. Tehát nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk azt is, hogy meg fog növekedni a, a munkaévekkel eltöltött idő. Tehát 55 és 70-75 év közöttieket nézve nem várhatjuk azt, hogy végtelen maradjanak a munkaerőpiacon az emberek. És az utolsó megjegyzésem, azt is vizsgáljuk, hogy ez megvalósított intézkedések pozitív hatást fejtetnek ki. Azzal hogy javaslatokat fogalmazunk meg, formába adjuk az emberek magatartását, elképzeléseit, és a mm, családi hozzáálláson is változtathatunk. Hát, ha a felelősség fair megosztása egy nagyon-nagyon jó megoldás. Előadásom végén utáni szeretnék arra a kérdésünkre, amit a jelentésben megfogalmaztunk. Azt várjuk a bizottságtól, hogy ne halogassa ezeket a tevékenységeket, és a javaslattuk az elvárásainknak megfelelt. Köszönöm szépen! Thank you very much to Professor Irena Kotowska and now... Köszönjük szépen az előadást. Most Paula Panzerinek fogom megadni a szót a Koface nevében. Parancsoljon, 10 percet adok Panzeri asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy itt lehetek és beszélhetek a mai napon, és a COFASE Families Europe-ot képviselhetem, ezt a nagyon fontos fórumot. Röviden arról fogok beszélni, hogy kik is vagyunk mi, ugyanis lehet, hogy vannak itt olyanok, akik nem ismernek minket, és szeretném elmondani a gondozókkal kapcsolatos munkánkat, illetve a munka és magánélet összeegyeztetésére vonatkozó munkánkat. Tehát a COFASZE tulajdonképpen 24 Európai Uniós tagállamból 60 szervezetet tömörít, 1000 958-ban, tehát a római szerződés után egy évvel jöttünk létre, úgyhogy együtt növekedtünk és gyarapodtunk az Európai Unióval. Tulajdonképpen a szociális és foglalkoztatási innovációs politika keretein belül jöttünk létre, és az a mottunk, hogy jobb társadalmat szeretnénk minden egyes családnak al egyik legfontosabb célkitűzés ezen belül, hogy jobb társadalomban élhessünk, a work-life balance. Nagyon sok témában foglalatoskodunk, remélem, hogy látható mindenki számára messziről is ez a slide. Foglalkozunk oktatással, befogadó oktatással, a családi aspektusokkal, a sokszínűséggel az Európai Uniós intézményeken belül, és megpróbáljuk mindezeket a területeket fejleszteni a munka és a magánélet összeegyeztetésénél tulajdonképpen puzzle darabokat rajzoltam ide, mert hogy minden család másmilyen, és minden családnak másra van szüksége, tehát nincsenek mindenkire alkalmazható megoldások, hanem minden egyes családnak meg kellene kapnia azt a biztonsági hálót, amely olyan intézkedésekből áll, amelyekből a saját magukra fontosakat felhasználhatják, amikor egy gyermekre kell vigyázniuk, egy idős személy mellett gondozóként kell fellépniük, a családban valaki fogyatékossággal él. Mi az RST megközelítést alkalmazzuk, források, szolgáltatások, idő, tehát jobb forrásokra lenne szükség, igazságosabb adórendszerre, megfelelő bevétel kiegészítésre, hogy méltányos életet élhessenek a gondozók akár gyermeket, akár idős szemét, akár fogyatékossággal élőt, akár pedig sürgősségi gondozásról legyen szó. Tehát ezekre a szolgáltatásokra van szükség, ugyanakkor megfelelő időt kell biztosítani a gondozóknak, hogy a saját életüket is élhessék. Mi mindenképpen egyfajta életciklus megközelítést alkalmazunk, és ez a megközelítés talán egy kicsit megváltozott, de mindenképpen fontos ez a teljes életciklus lefedésére, és itt meg kell nézni, hogy ez mindenki számára fontos, nem csak a fiatal édesanyák számára. Ez a work-life balance mindenki számára alapvető jog kellene, hogy legyen. Ugyanakkor azért tudjuk, hogy van itt egy női, férfi dimenzió, amit figyelembe kell venni, illetve az úgynevezett szendvics generációk figyelembevétele, hogy akik későn szülnek, azoknak már ugyanak, ugyanabban az időszakban az idős szüleiket is el kell látniuk, ugyanakkor a gyermekeik még nem álltak a saját lábukra, tehát egyszerűen két generációt kell ellátniuk, és sokszor nem csak az édesanyjukat, édesapjukat, hanem az anyósokat, apósokat is el kell látniuk. Az április 29-i javaslat rendkívül fontos volt a bizottság számáról, és ez tulajdonképpen jogalkotás és nem jogalkotási kezdeményezések egyvelege, és itt van mellette a parlamenti szeptemberi Blinkevics Jutta asszony által kidolgozott állásfoglalás is a 2016-2017 ini. Nagyon sok támogatást nyújtanak az NGO-k is, az imént hozzászólók, illetve a COFASZE is, abban, hogy konkrét javaslatokat tudjunk adni a családok konkrét problémáinak megoldásában. A COFASZE szempontjából nagyon fontos, hogy a családokat segítsük, amelyek marginalizált helyzetben vannak, vagy úgy érzik, hogy a szakadék szélén állnak. Nagyon komoly tanulmányokat is végeztünk a Work-Life Balance Package kapcsán. A véleményünket írásban már elküldtük, és úgy gondoljuk, hogy maga a javaslat, maga a csomag, a munkáról és a magánéletről jó, és lehetőséget ad arra, hogy Európa megmutassa az emberi arcát, ez igenis segíthet mindazoknak, akik itt élnek Európában. Ez végre olyan konkrét erőfeszítés, amit az Európai Unió megtesz, és reméljük, hogy ezt sikerül majd megvalósítani, anélkül, hogy ezt valaki blokkolná, valaki felhígítaná, vagy valaki ideológiai vitákra használná fel. Itt nem ideológiai vitáról van szó, itt arról van szó, hogy az embereknek próbálunk segíteni. Az irányelvről, illetve a közleményről is elkészítettük a véleményünket a gondozók szempontjából. Nézzük most ennek az eredményét. Nálunk három fontos aspektus van, amire szükségük van a gondozóknak. Egyrészt a szolgáltatások, a második rugalmas munkakörülmények, a harmadik pedig a megfelelő gondozói szabadság. Úgy gondoljuk, hogy ha a gondozóknak segítünk, akkor tulajdonképpen az az aktív befogadást is megvalósítjuk, tehát fontos, hogy a gondozók ne lépjenek ki a munkaerőpiacról, és ne úgy lássák el a gondozói tevékenységüket, hiszen, mint láttuk maguknak a gondozóknak, és ez a vágyuk, ők szeretnének megmaradni a formális állásukban. Megfelelő szolgáltatásra van szükség, mert hogyha nincsenek megfelelő szolgáltatások, akkor a családok maguk fogják gondozni akaratuk ellenére a családban a betegeket és az időseket. A szolgáltatásoknak közel kell lenniük, és anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük, különben az emberek nem tudják ezt a lehetőséget választani, és megint csak maguk fogják gondozni a személyeket. A különböző alapok, például a szociális alap vagy az RDF szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megfelelő minőségi szolgáltatások legyenek. Megpróbálunk továbbra is azon dolgozni, hogy a következő programozási periódusban is meglegyenek a megfelelő alapok, és nem csak a gyermekekről van szó, itt van például a barcelonai célkitűzés, amely gyermekekkel foglalkozik, de nem csak erről van szó. Megfelelő mutatókat kell kidolgoznunk nem csak a gyermekek ellátásában, hanem mindenki ellátásában. Benchmarkokra van szükség, adatgyűjtésre van szükség, mert nem mindenkinek ugyanarra van szüksége, és nem mindenki ugyanazokat a lehetőségeket vagy szolgáltatásokat keresi Európában. És itt az otthoni központú gondozásra is szeretnék kitérni. Tehát vannak olyan feladatok, amelyek elláthatóak otthon, amelyek elláthatóak egy kisebb közösségen belül, de vannak olyanok, amelyek nem. A gondozóknak nyújtott segítséget nem úgy kell tekinteni, mint egy olyan lehetőség, amely megtartja az embereket a munkaerőpiacon, és a szociális és aktív inklúziót kell megvalósítani. Az EU szemeszter is jól felhasználható a tagállami politikák kialakításában, és remélem, hogy ez is hosszú távú megoldásokat fog majd hozni. És szeretnék még valamit hangsúlyozni. Annyira sok szolgáltatás hiányzik, például a migráns nők esetében, hogy sok esetben úgy vállalnak munkát, hogy oda költöznek az a személyhez, akit el kell látniuk, és így szinte 24 órában látják el ezt a feladatot. De nekik is van családjuk, tehát nekik is kellene, hogy munka-magánélet egyensúlyt biztosítsunk, hiszen ezek a nők nap mint nap európaiak otthonában élnek, és európaiakat látnak el, de mi történik az ő magánéletükkel és az ő családjukkal? Azok, akik formálisan is dolgoznak, és szeretnének megmaradni a formális munkájukban, segítséget kell, hogy kapjanak ebben. Javasoljuk az ötnapos, rövid, fizetett gondozói szabadságot, amelyet esetleg lehetne növelni is, akár 12 napig, aztán meg kell nézni a kiválasztási kritériumokat, tehát hogy ne csak elsőfokú rokonokat lehessen ellátni, hiszen a családok sokszor távol kerülnek egymástól, hiszen nem mindig ugyanabban az országban élnek, mondjuk nem csak testvérek láthatják el egymást, vagy szülők gyerekeket és gyerekek szülőket, és az is előfordulhat, hogy valakit mondjuk nem a családja lát el, hanem barátok vagy szomszédok, és akkor nekik is kellene gondozói státuszt kapni. Megpróbáltuk feltérképezni, hogy hosszú távú gondozói szabadságra, mondjuk palliatív ellátás esetén hogyan lehetne sort keríteni. Hát erre még nincsen sémánk, ezt még a jövőben kell majd kidolgoznunk. Végezetül pedig nézzük a harmadik pontot, a rugalmas munka körülményeket. Ez nagyon pozitív, hogy benne van az irányelv tervezetben, hiszen a rugalmas munkakörülmények nagyon fontosak a gondozók számára. Ezeknek mindenképpen meg kell valósulniuk, és az indoklást, illetve a visszautasítást megfelelőképpen és írásban kell közölni. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, mondjuk a munkaidő csökkentése, esetleg otthoni munka, vagy, vagy smart work, vagy pedig a munka beosztás megváltoztatása. Ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy valaki mikor van ott személyesen a munkahelyén, azt kellene megvalósítanunk, hogy valaki mikor elérhető az adott munkára nézve. Tehát a jelenlét helyett az elérhetőséget kell megvalósítani. Például, hogyha valakinek hajnali háromkor egy e-mailre kell válaszolnia, akkor vajon személyesen ott kell lennie, hogy erre válaszoljon, vagy elég, hogyha úgymond elérhető, available. Elindítottunk egy kampányt, amely megpróbálja feltérképezni, hogy a családok milyen gondozói segítségre szorulnak. Ez egyelőre 8 nyelven érhető el. Hollandul, angolul, franciául, németül, olaszul, portugálul, szlovénul és spanyolul. Ezt néhány perc alatt online módon névtelenül ki lehet tölteni. Remélem, hogy mindenki számára olvasható, hogy hol lehet hozzáférni ehhez a tanulmányhoz és mindenképpen azt kérnénk, hogy mindenki, aki érintett, mondja el a véleményét, és azt is kérném, hogy terjesszék ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Thank you very much for all your introduction. Köszönöm szépen a bevezetést. Most pedig kérdések következnek, vagy megjegyzések. Sógor úr. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen. kollégám nevében szólalok fel, és aztán a saját véleményemet is elmondanám. 70%-a a gondozóknak közeli barátok vagy családtagok, főleg nők. Nagyon sokan egyébként ott hagyják munkahelyüket is emiatt. Ez nem csak a munkaerőpiac szempontjából rossz, hanem az adott személy mentális és fizikai egészségi állapota szempontjából is. Az ilyen önfeláldozó munkát mindenképpen jobban kell támogatnunk. A rugalmasság kulcsfontosságú lehet a jobb munka, illetve magánélet összehangolásban. Egy öt napos, éve, évente ötnapos gondozási szabadságot mindenképpen támogatom. Ezen keresztül csökkenteni lehet a nyomást, és jobb munka, családi élet összehangolást lehet elérni. Ezeknek a személyeknek megfelelő egészségügyi és társadalombiztosítási ellátást kell biztosítani. Egyébként a negatív javaslat, a javaslat negatív hatásaival is számolnék. Nézzünk egy példát. Amennyire én tudom, Németországban több mint 200 ezer család függ a gondozóktól, hogyha ö, megnézzük a mostani új irányelvtervezetet, gyakorlatilag ö, lehetetlen így megoldani ezeknek az embereknek a státuszát. Janké Rossz képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezeket az érdekes ö, hozzászólásokat. A jövő szempontjából is fontos a, az egyensúly elérése, és Szeretnék egy olyan aspektusra utalni, amely a formális és az informális gondozás közötti kapcsolatra vonatkozik. Itt arra gondolok tulajdonképpen, hogy az egész munka-magánélet egyensúly kérdését veti ez fel, hiszen tudjuk azt, hogy rengetegen dolgoznak a gondozási szakterületen, és nagyon alacsony fizetések mellett. Ezek a személyek, és mások is nagyon nehezen engedhetik meg maguknak azt, hogy specializált személyzetet vagy munkavállalókat alkalmazzanak a gondozás területén. Legalább öt munkanapot kellene évente gondozási szabadságként kiadni, de ez biztos, hogy nem elég azok számára, akik esetében hosszú távú a gondozás kérdése merül fel a családban. Ez nem döntés kérdése, az talán igen, hogy hogyan reagálunk erre a helyzetre, de bizony a helyzet az felmerül előbb vagy utóbb. Vagy gyermekek, vagy idősek a családban, vagy fogyatékkal élők a családban rászorulnak a gondozásra. Itt ilyen informális munkavállalók munkájára vannak rászorulva. Az én kérdésem a következő lenne olyan családok esetében, ahol például által, vagy ilyen állandó a fogyatékosság áll fenn, munkanapokon is segítségre van szüksége az adott személynek. Most hát itt figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehetne megvalósítani a rugalmas munkaórákat. Ez megoldana bizonyos problémákat, de nem akkor, hogyha a munkavállaló eleve keveset keres, és ugyanakkor a családban egy fogyatékos személy számít az ő gondozására. Az Európai Parlamentben mit tudunk tenni a következő lépések érdekében, hogyan lehet megoldani ezt a formális gondozási igényt, mert egyrésztről persze elégedettek lehetünk az ötnapos fizetett szabadsággal, gondozási szabadsággal, de emellett mit lehet tenni a barcelonai kritériumok megvalósulása érdekében, mit tudunk tenni ezen a területen, Egy másik probléma pedig az, hogy vannak-e arra vonatkozó ö, adatok, hogy hogyan valósítható meg a formális gondozás, van-e erre vonatkozó adathalmazunk, különböző tagállamokra lebontva, és vajon belelátunk-e arra, hogy milyen különbségek mutatkoznak anyagi értelemben, tehát a konkrét gondozási kiadások és a támogatások között. Hogyha mindezeket együttesen figyelembe vesszük, alacsony bevétel, 5 vagy jövedelmi szint, ötnapos gondozási segély. Tehát ezek jó dolgok önmagában, csak jó lenne ezt adatokkal alátámasztva látni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szignanszka asszony kapja meg a szót. Szlovákul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes prezentációkat hallhattunk. Ez a téma egyébként rendkívül fontos téma, és hosszú évek óta foglalkozom vele. Most pedig azon családokkal dolgozom, akik fogyatékos gyermekeket nevelnek. Ahogyan többször is elhangzott, ezen családok szegénységgel küzdenek, és nagyon sokszor szét is bomlanak, és aztán nagyon gyakran az anyák maradnak a fogyatékos gyermekkel, és aztán 250 eurós gondozási segélyből kell éljenek havonta. Amikor az adatokra gondolunk, és arra, hogy milyen szolgáltatások léteznek, ez egyébként szerintem a helyi önkormányzatoknak és az államoknak lenne a feladata. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy erre vonatkozó adatok legalábbis Szlovákiában nincsenek. Mi végeztünk egy felmérést, de abból az derült ki, hogy csak 30% az önkormányzatoknak ad bármiféle támogatás, szolgáltatást, 70%-a egyáltalán nem, tehát el tudják képzelni azt, hogy ez milyen óriási terhet jelent a fogyatékos gyermekek nevelése a családokra, főként a nőkre nézve, az anyákra nézve. Ebben a kontextusban szeretnék két témát is felvetni. Az egyik arra vonatkozik, hogy a családokat hogyan tudjuk segíteni, nem csak a gondozást igénylő személyekre gondolok, hanem az egész családra oda kellene figyelni. Vannak olyan családok, ahol mondjuk az egyik gyermek fogyatékos, a másik viszont egészséges. Nos, hát ebben az esetben jó lenne, hogyha olyan szolgáltatások valósulnának meg, amelyek az egészséges gyermekre is vonatkoznak. Mert hogyha például az édesanyja otthon marad a fogyatékos gyermekkel, akkor a másik gyermeket is valakinek el kell vinni az iskolába. Tehát itt egy családsegítő szolgálatra van szükség, mert nagyon sokszor például a takarításban vagy a bevásárlásban kell segítség. Tehát itt az egész családra fókuszáló családsegítő szolgáltatásra van szükség. Egy másik fontos kérdés az az, hogy a nők gondozást végző nők nagyon sokszor rendkívüli uh, képességekkel rendelkeznek, sokat tudnak rehabilitációról, logopédiáról, oktatásról, vagy akár egészségügyi ismereteik is vannak. Ezek a gondozók olyan uh, dolgokat tanulnak meg, amiket uh, más emberek még egy egész életen átul való tanulás folytán sem tanulják meg. Tehát ezeket az ismereteket be kellene sorolni, és amikor a gondozó végre visszaáll a munkaerőpiacba, Európa az ő ismereteit valahogyan el kellene ismerni, hiszen nagyon sokszor találkozom olyan nőkkel, akik azt mondják, hogy tíz évet kimaradtam a munkaerőpiacból, semmihez sem értek. Ez nem igaz. A családokban is nagyon sok tapasztalatra lehet szert tenni, és azt gondolom, hogy el kellene ismerni ezeket az ismereteket, és a munkaerőpiacon is ezt valorizálni lehetne. Tehát itt óriási kérdések merülnek fel, és azt gondolom, hogy az lenne jó, hogyha együtt gondolkodnánk, hogy ezeknek az embereknek, gondozóknak egész Európában egy méltányosabb életet tudjunk biztosítani. Rockford képviselő. Okay. You didn't ask for the floor? Nem kérte a szót? Elnézést. Akkor Harkin asszony. And I welcome all of the speakers. Üdvözlöm az összes előadónkat ismerem ehm, néhányukat. Az egyik dolog, ami nagy hatással volt rám ma, és ezt nem halljuk itt gyakran a parlamentben, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy ez egy pozitív jogalkotási javaslat, és jó lépés a megfelelő irányba. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy önök tudják azt, hogy ez a szakbizottság és a teljes parlament számos alkalommal az esetfogás indítványokon keresztül szavazott, és kérte mindazt, ami ebben a csomagban szerepel. Az emberek gyakran beszélnek a demokrácia deficitről, különbségről, amit mi itt teszünk, illetve mi történik a helyszínen, azt gondolom, hogy itt elmondhatjuk azt, hogy megfelelő irányba tartunk, tehát megveregethetjük a vállunkat, de természetesen azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk a dolgokon javítani. Néhány kérdésem van, de előtte még lenne egy megjegyzésem is. Hogy uh, eurókeres kollégánktól hallottuk, az emberek gyakran nem választanak ma valaki eh, mondjuk gondozó, de még tegnap erre nem is gondolt. Emiatt, ha megnézzük eh, a családi gondozók számát, azt a szerepet, amit betöltenek, én úgy érzem, és ha nem létez az informális eh, gondozás, akkor a szociális társadalmi biztosítási rendszerek, egészségügyi rendszerek összeomlanának, és a társadalom sem tudna működni. Éppen ezért a jogalkotásnak tempót kell tartania azzal, ahogy a társadalmat vezetik. Demográfiai kihívással állunk szemben, ez jó, tovább élünk. Éppen ezért ez a javaslat ennyire fontos. Kérdésem a következő. Számos kolléga beszélt arról, hogy szükséges a meghosszabbítás. Tudom, hogy a különböző tagországoknak mások a rendszereik. Írországban a gondozási szabadság sokkal hosszabb, tehát lehet, hogy a tagországokat kéne külön-külön megvizsgálni, olyan tagországokat, ahol hosszabb ez a gondozási szabadság, hogy hogyan működik, tanulhatunk egymástól, és nyilván ezen a javaslaton még tovább tudnánk javítani. Tudjuk azt, hogy mindenre szükség van, de elképzelhető, hogy ezek a célok mind a, túl ambíciózusak. Mik, önök mit gondolnak erről? Beszéltek a rugalmasságról, és a lengyel kolléga említette azt, hogy a családi, illetve a szülői szabadságnak, egyéni jognak kell lennie. Fontos, hogy a munkáltatókat is ebbe az irányba eh, mozgassuk. Önök mit gondolnak? Önök szerint ennek a javaslatnak hasonló eredménye lehet-e? Mit tettünk annak érdekében, hogy pozitív legyen az eredmény? Ebben a KKV-kat is meg kell vizsgáljuk, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy itt megvan a rugalmasság, illetve hogy a KKV-k nem mondják azt, hogy mi mellőzzük őket. De ez kemény kérdés, önök mit gondolnak mindenről? Végül pedig beszéltünk a gender dimenzióról. Ha vannak számadataik arról, hogy az EU-ban hány férfi és hány női gondozó van. Az Egyesült Királyságban és Írországban is 60-40%-os eh, ez az arány, 60%-os a nők aránya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Evelyn Régnál. Köszönöm szépen. Jó az, hogy erről a témáról ma vitázunk. Fontos, hogy itt a javaslat előttünk. Olyan témákkal foglalkozunk, amelyek a um, tényleges életünket érintik, és ha a szlovák példára térünk vissza, ez nagyon pontos példa volt, hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos egy általános Eh, keretet kialakítani a professzionalizált eh, gondozói munkához, a készségek kapcsán is, a karrierépítést illetően. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a politikai eh, akarat, hogy európai szinten és nemzeti szinten is fellépjünk. Kérdésem a következő. A formális gondozás nagyon gyakran 50%-át adják csak oda a gondozást eh, végzőnek. Tehát van a módja annak, ahogy a, amivel a cégeket, akik a gondozókat kiküldik, jobban motiváljuk, tehát hogy eh, több fizetést tudjanak adni a gondozóknak. Márten úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen az előadást, amit hallottunk. Nagyon érdekes volt. Elnézést lehet, hogy rossz hangulatot kertek, de itt egy ellentmondásban vagyunk. Erről beszélünk, mindent javítani szeretnénk, a családok helyzetét, a gondozók helyzetét, nagyon gyakran ezek nők, olyan gondozók, akik korábban kereskedelemben dolgoztak, üzemekben, mezőgazdasági üzemekben, tehát fel kell tenni a kérdés az, hogy milyen típusú társadalmat szeretnénk kialakítani, és én csatlakozom ez a kezdeményezéshez, még akkor is, hogyha ez nem elégséges, javítani kell rajta, de egyetértek azzal, ami elhangzott mindezek kapcsán. A társadalomban a válasz és kérdés az is összefügg, hogy mit szeretnénk. És a költségvetési eh, elképzeléseknek teljesen ellenében megy a bizottságban. Ma a bizottság politikája, a tanács politikája, a országok állnak mögötte, arról szól, hogy hogyan csökkentsük a munkaköltségeket lefelé. A szociális modell, mert nem beszélünk társadalom biztosítási járulékról, hanem szociális járulékról beszélünk, ez ellentmondás, ezt látjuk is itt, az az, hogy sajnos az irányalv lehet, hogy megakadályozni fogja azt, hogy a Kelet-Európából érkezők Nyugat-Európába menjenek, és ott gondozást vállaljanak, és maradnak Kelet-Európában, ahol keveset fizetnek. Ott is van családjuk, és lehet, hogy már ott is gondozzák őket. a költséget is hogyan akarják megszavazni? nagy lesznek, és elmondják azt, hogy ez nem mehet így tovább. Több millió ember van, aki nincsen benne a rendszerben, és nem ez az a szociális modell, amit szeretnénk. És a kérdés, ami felmerül bennem, az az, hogy a tanács el fogja elfogadni azt, hogy mi, ami mit szeretnénk. Hogy ugyanazt teszi el, mint a, gré, a görög néppel. Hát, úgymond minket megfogja fosztottak mindentől, mindent leszettek rólunk, az összes utolsó inget is, kis nadrágban állunk. Tehát mi ez a képmutatás? Ki, a, ki az, aki fizetni fog? Ez itt a kérdés. Nem szeretnék agresszív lenni, hiszen önök képviselik például a gazdákat is, de a munkavállalók azt mondják, hogy túl sok adót fizetünk, túl sok járulkos költséget, tehát nem multi cégek amúgy sokkal kevesebb adót fizetnek, mint ön vagy én. De a szociális politika sokba kerül, tehát mi is fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy milyen modellt szeretnénk a saját országunkban. Nálunk Franciaországban az elnök, aki megnyerte a választásokat, nem a legrosszabb volt, egy olyan jelölt volt, jelölt, aki az adók csökkentését ígérte a franciáknak. Az emberek fejében az merül fel, hogy ki az, aki az adót csökkenteni fogja. De az adó az, amiből a szociális modellt lehet finanszírozni. Hogyha az adók csökkentését, a gyermekok csökkentését promogáljuk, akkor felmerül a kérdés, hogy ki fogja akkor mégis ezt megfizetni. Felmerül a kérdés, hogy a görög kollégáink például profitálhatnak ebből az új törvényből. Én biztos vagyok abban, hogy nem. Ez ki kell, hogy fizessék az adósságot, aztán majd meglátjuk. Tehát én kitűnő dolgokat adok az egyik oldalon, de látom azt a képmutatást is, ami megmutatkozik. A civil társadalom szervezetek különböző szövetségek, az ön szlogenjét imádom, jobb élet minden családnak. 28 szagország van, nekünk kell dönteniünk, és 2019-ben is mindez meghatározó lesz. Köszönöm. Thank you, Mr. Hetman. Köszönöm szépen, Hetman úr. Köszönöm, elnök asszony kérném, hogy vegyék fel a fülhallgatót, mert lengyelül fogok hozzászólni, ha megengedik. Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, szeretnék én is köszönetet mondani a prezentációkért, mindegyik rettentő érdekes volt, és mindegyik gazdagabbá tette a vitánkat itt a parlamentben. Biztos vagyok benne, hogy talán néhány kivétellel, de mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek remek javaslatok, és hogy ezeken a javaslatokon még dolgoznunk kell. Pozitív tehát a véleményünk. Pozitív a véleményünk és a lengyel munkaadók véleménye is pozitív. Két munkaadókat tömörítő szervezettel is beszéltem Lengyelországból, ők maguk is jó ötletnek találták ezt. Természetesen oda kell figyelnünk a részletekre, és szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy itt az Európai Parlamentben rendkívüli módon oda kell figyelnünk erre. Ugyanis maga a munka-magánélet egyensúly pazar ötlet, de hogyha nem tudjuk ezt a gyakorlatban megvalósítani, akkor ez csak ötlet marad. Fiatal apaként szeretnék most hozzászólni, mert nagyon sok szó esett a az apaság és az anyasági szabadságról, és arról, hogy a szülés után az apa ugyanúgy szerepet játszhat a gyermek gondozásában, mint a nő. A kérdés az, hogy mire koncentrálunk a gyermek jólétére, arra, hogy a gyermeknek mi lenne a legjobb, hogy a gyermeknek milyen támogatást kell kapnia az édesanyjától és az édesapjától, hogy az ő kényelme a fontos, vagy pedig az a fontos, hogy az apákat arra ösztönözzük, hogy foglalkozzanak többet az egészen kis gyermekükkel. Gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, amit most fogok elmondani. Arról van szó, hogy nagyon sok apa nem szeretné az apasági szabadságot. Tehát, hogyha az egyik szülő otthon lehet a gyermekkel, akkor a másik, mondjuk az apa nem akar ott lenni. És nem gondolja úgy, hogy neki is mondjuk apasági, apasági szabadságot kellene kivennie. Ezt is figyelembe kell venni. És még egyszer hangsúlyozom, hogy nem az anyáról meg az apáról van itt elsődlegesen szó, hanem magáról a gyermekről és amikor ezeken a kérdéseken dolgozunk, akkor tényleg bele kell mennünk ezekbe a részletekbe. És az is fontos, hogy a figyelemfelkeltés és a tájékoztatás hogy működik, akár munkaadói, akár munkavállalói szinten. Ugyanis úgy gondolom, hogy a munkaadók nem nagyon vezetnének be önmaguktól mondjuk további szabadságokat, vagy pedig rugalmas munkalehetőségeket, ez csak és kizárólag akkor teszik meg, hogyha valami jogszabály őket a sarokba szorítja, és erre kényszeríti. Pedig tudhatnák, hogy a munka minőségét mindez javítja, de akkor is csak jogi nyomás hatására hajlandóak ilyen intézkedéseket meghozni. Tehát a munkaadók között egyfajta felvilágosító kampányt kellene elindítani, hogy tudják, hogyha az emberek jobban érzik magukat a munkahelyen, akkor jobban is fognak dolgozni. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha az anyákat és az apákat ők ilyen támogatásokkal segítik, akkor az az egész vállalkozásnak a javára szolgál. A gondozók tudjuk, hogy nagyon sokféle feladatot kell, hogy ellássanak gyermekek, idősek, fogyatékossággal élők mellett. Az idősek ellátása különösen bonyolult és nehéz feladat, és sok esetben nincsenek meg az intézményi keretek erre a tagállamokban. Na most mi a mi munkánk itt? Egy. Meg kell nézni jogi kihatásokat. Kettő. Meg kell néznünk a szocio a társadalmi, a gazdasági kihatásokat, és három, hogyha ezekre pozitív választ tudunk adni, akkor meg tudjuk oldani a feladatokat. Elnök, még két hozzászólónk van, és utána pedig a panelistáknak visszaadom a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen a kollégám hozzászólása ösztönzött arra, hogy jelentkezzek. Én olyan frakcióhoz tartozom, amely nem szeretné, hogyha egymás ellenébe kellene állítani a gazdaságot és a társadalmat. Tehát, hogy ha valamelyik javul, akkor a másik sérül, hogyha gazdasági fejlődést akarunk, akkor a szociális aspektusok sérülnek. Ez nem igaz. Éppen, hogyha jól működik a gazdaság, akkor van pénzünk arra, hogy, hogy a szociális kérdésekre való válaszokat megfizessük. Az imént hozzászólók, és köszönetet mondok nekik, többször elmondták, hogy az az óriási mennyiségű munka, amit a gondozók, szomszédok, családtagok nyújtanak, az sokkal több, mint az intézményes keretek között megvalósuló gondozás. Tehát ezt mindenképpen meg kell tartani. A családok valóban az első segítségi forrás, vagy gondozói forrás, és ezt el kell ismerni. Ez nagyon sokáig szinte láthatatlan volt, most már legalább ez valamennyire látható, de elismertnek még nem mondanám, hogy elismert. Amikor a családok segítenek, az mindig kevesebbe kerül, mint amikor az intézmények segítenek, és ezt az államnak kell megfizetni. Tehát, hogyha az állam a gondozókat segíti, akkor sikeres szociális modellt hoz létre, mert ez mindig jobb, jobb pszichológiai logikában valósul meg, ami kellemesebb és jobb a gondozott személy részére, és ráadásul észszerű költségek mellett megvalósítható. Egy régebben elkészített tanulmányban, és nem tudom, hogy ez itt jelenlevő panelisták egyetértenek-e ezzel, tehát abban a tanulmányban az derült ki, hogy a gondozók elsősorban nem külön gondozói támogatást akartak kapni, hanem attól aggódtak, hogy milyen bevételkiesést okoz nekik a nyugdíjukban majd az a tény, hogy egy bizonyos ideig felfüggesztették a munkájukat. Tehát ami miatt a legjobban aggódtak, az a nyugdíjjogosultságok elvesztése volt. Tehát sok gondozó azt mondja, hogy én tudok segíteni, és fel tudom függeszteni a karrieremet néhány évre, de csak és kizárólag azért nem teszem ezt meg, mert kétszeresen is vesztes vagyok. Egyrészt elveszítem ma a fizetésemet, másrészt pedig holnap, amikor nyugdíjas leszek, akkor kevesebb nyugdíjat fogok kapni, és azért a nyugdíjban évtizedekben gondolkodunk. Tehát egyre több idős ember van például, tehát valószínűleg egyre több embernek kell segíteni, és régebben, amikor mondjuk 60 év volt a nyugdíjkorhatár, akkor ezek a 60 évesek tudtak segíteni a 80 éveseknek, de most már annyira későn mennek nyugdíjba az emberek, hogy segíteni már nem nagyon tudnak, hanem ők is, mire nyugdíjba mennek, ők maguk is segítségre szorulnak és Franciaországban nálunk azt hiszem, hogy van előrehaladás ebben a témában, azért mondjuk Európában is van. Nem fogok most belemenni minden részletbe, hogy Franciaországban milyen változások indultak el január 1-től, de azért valamit elmondanék, ami szerintem nagyon érdekes. A függőségi helyzetben élő személyek kapnak segélyt, ez nem elégséges önmagában a megélhetéshez, de valamennyi, és így ebből a támogatásból lehet a gondozónak is pénzt adni. Tehát ahelyett, hogy az állam egy gondozási intézménynek adja ezt a pénzt, ezt a gondozott személynek adja, és a gondozott személy maga döntheti el, hogy ebből a pénzből elmegy egy intézménybe, vagy pedig ezt a pénzt egy családtagnak adja. Tehát ez a fajta átállás, ez a fajta switch nagyon fontos. Köszönöm szépen. Kuneva asszonynak 5 percet adok a hozzászólásra. Köszönöm szépen. Nagy örömmel tölt el engem a mai nap. Nagyon érdekes vitán vehettünk részt, és nagyon érdekesnek találtam a javaslatokat is. Ezek a javaslatok a tavalyi évben benyújtott jelentés javaslataival nagyjából összecsengenek az otthoni segítségnyújtás vagy gondozás kapcsán. És aztán itt van a parlamenti állásfoglalás is. Tehát a célkitűzések és a felfogás szerintem nagyjából egy hullámhosszon mozog. Szeretnék köszönetet mondani a meghívott vendégeknek, és szeretném elmondani, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly olyan kérdés, amely a nőket különösképpen érinti. tehát továbbra is fontos, hogy a Nőjogi Bizottság, illetve a Foglalkoztatási Bizottság együttműködjön ebben a kérdésben. Én voltam a kérdésnek a jelentéstevője a Nőjogi Szakbizottság részéről, de nem juthattam volna ilyen jó eredményre a Foglalkoztatási Szakbizottság értékes segítsége nélkül, és vice versa. Tehát nagyon sok olyan szakértő van az egyik és a másik szakbizottságban, akik egymás nélkül nem tudnának ilyen kiváló eredményre jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most röviden A bizottság részéről a foglalkoztatási főigazgatóság képviselőjét kérném. Azt hiszem, hogy ketten is vannak itt a bizottság részéről. Egyiküknek tudok szót adni mert utána vissza kell adnom a szót a szakbizottságnak, tehát a két bizottsági képviselő egymás között döntse el, hogy melyikük kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. A Foglalkoztatási Szakbizottságtól jöttem, Manuela Giring vagyok, és mind a két főigazgatóság nevében szeretném elmondani, hogy köszönjük ezt a rendkívül pozitív vitát, ami itt a mai napon elhangzott. A munka-magánélet egyensúlyról szóló javaslat, vagy hát nevezhetjük is csomagnak, tulajdonképpen beszél a foglalkoztatási kihívásokról, hiszen tudjuk, hogy a nők alulreprezentáltak, a munkaerőpiacon, és beszél a szegénységről is, ugyanis nagyon sok nőnek vannak ilyen anyagi nehézségei, különösen időskorban, különösen azoknak, akik rövidebb időt töltöttek el a munkaerőpiacon. Tehát ilyen szempontból a társadalmi változásokat figyelembe kell venni. Az irányelvjavaslatban javaslatban felvetettük a számunkra fontos jogokat, illetve a finanszírozási lehetőségeket. Európai Uniós szinten nincsen kompetencia a gyermekek ellátása vagy a hosszú távú gondozás kapcsán, ugyanakkor szeretnénk az Európai Uniós alapok felhasználását ilyen irányba egy kicsit ösztönözni. Fontos, hogy különösen a hosszú távú gondozás és a gyermekgondozás tekintetében a benchmarking is megvalósuljon. Az európai szemeszter szintén olyan terület, amelyen belül jobban oda kell figyelni a munka-magánélet egyensúlyra, bár ez a munka valamennyire elindult már az elmúlt években. És szeretnénk most válaszolni néhány megjegyzésre, ami az imént elhangzott. Úgy gondolom, hogy a munka-magánélet egyensúly elsősorban arra irányul, hogy megfelelő munkalehetőségeket biztosítson a nők és férfiak számára a munkerőpiacon, illetve a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget is megvalósítsa, amelyik fontos mind a munkerőpiac, mind pedig a társadalom szempontjából. Volt egy kérdés a költségek kapcsán, a teljes javaslat alapján, amit nyerünk, az bőven túllépi a szükséges beruházásokat, és természetesen az érintett személyek számára is megjelenik majd ez a profit, illetve általánosan a gazdaság szempontjából is megjelenik ez a nyereség, és a tagállamok szintjén is. A nők részvétele a munkaerőpiacon az egyik kulcsfontosságú kérdésünk. hogy szükség van-e esetleg hosszabb távú szabad, szabadságra. A gondolkodási folyamatba az is beletartozik azért, hogy valaki minél hosszabban kimarad a munkaerőpiacról, annál jobb az esélye, hogy utána munkanélkül lesz, vagy pedig a karrierje lelassul. Ezért gondoltunk arra, eredetileg a gondozói szabadságnál, hogy öt napot javasoljunk. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol ahol több is van, de hát ne felejtjük el, hogy az irányelv javaslat, vagyis hogyha az irányelvben öt nap szerepel, akkor a tagállamok nyugodtan túlléphetik ezt. Megnéztük azt is, hogy kik élhetnek a gondozói szabadság jogával, ismét csak azért, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyelőség megvalósuljon, és azt is néztük, hogy későbbi vagy korábbi generációk ellátásáról van szó. A hosszú távú gondozásról bekapott vagy megkapott adatok egyelőre nem összehasonlíthatóak, tehát összehasonlítható és naprakész adatokra lenne szükségünk. Elindítottunk egy tanulmányt a metodológia felülvizsgálatára, hogy hogyan tudnánk összehasonlítható adatokkal rendelkezni a hosszú távú gondozás területén nem kötelezőek a szabadságok, amelyeket lefektetünk az irányelvben, tehát mindenki maga döntheti el, hogy kíván-e ezzel a lehetőséggel élni, vagy sem. Ami pedig a gyermekek érdekeit illeti, minden egyes tanulmány azt mutatja, hogy a gyermekek kognitív fejlődését mindenképpen elősegíti, hogyha az apa is ott van a kisgyermek mellett. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Ige. Köszönöm szépen. Rövid megjegyzések. Köszönöm. Nagyon érdekes kérdések érkeztek. Öt nap. Persze, mi is szeretnénk, ha ez több lenne, de ahogyan elmondtam, vannak olyan országok, ahol semmi sincs, hasonló volt egyébként a helyzet az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv kapcsán. Mi úgy gondoljuk, hogy az öt nap egyébként már egy jó lépés. Aztán a bizottsági dokumentum azt magyarázza el, hogy a bizottság azért öt napot kért, mert ez nagyjából ugyanannyi, mint amennyit egyébként otthon maradnak betegszabadságon az emberek. Tehát itt igaziból ha ezt figyelembe vesszük, akkor ez nem kerül semmibe sem a munkaadóknak. Szociális dimenziók, a magánélet, munka összeegyeztethetősége, az csak egy része a puzzle Itt minden más elemnek a súlyát is figyelembe kell venni. A Digi Santé-ban az integrált gondozási megközelítésen dolgoznak a kollégák, amelynek értelmében nem csak a gondozott személy, hanem a gondozó is központba kerül. Tehát itt is további dolgok vannak folyamatban. A teljes család megközelítése nagyon jó gondolat, és felhívnám itt a figyelmet egy másik fajta gondozóra, a fiatal gondozók kérdésére, akik 18 év alatt vannak, és semmilyen statisztikában nem szerepelnek. Van egy vizsgálati tervünk, amelynek értelmében minden 6 hat év fölötti gyerekekből álló osztályteremben legalább egy olyan gyermek van, aki ilyen értelemben munkát végez otthon, tehát gondozóként. Aztán online tréninget is kidolgoztunk, arra vonatkozólag, hogy támogassuk a gondozók napi szükségleteit, és valóban jó lenne, hogyha igazolni lehetne ezeket a megszerzett képességeket. Nagyon nehéz a helyzet, de mégiscsak úgy látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés egy ilyen fajta megközelítés iránt. Tehát a jövőben ezen dolgozni fogunk. Szolgáltatások, a DG Employment-tel dolgozunk együtt ezen a területen, a hosszú távú gondozás kérdésében indikátorok kidolgozása, olyan indikátorok, amelyek révén a minőséget javítani tudjuk, tehát ebben is valamit teszünk most. A rendelkezésre álló adatok alapján a gondozók 75%-a nő, a különböző országokban azt látjuk, hogy a nyugati és északi országokban kb. 55-45%-os az arány, Kelet-Európában és Dél-Európában hát a nagy többség a gondozóknak nő. Óriási a lehetőség a specializált vállalkozások terén. Én is egy ilyen munkahelyen kezdtem Nagy-Britanniában, és rá tudtunk jönni arra, hogy hatalmas lehetőséget rejtenek ezek a szervezetek magukban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány aspektusra nem gondoltunk, ki fogja mindezt megfizetni. És aztán itt van Belgiumban, de máshol is, hogyha javítani akarjuk a mezőgazdaságban és más szektorokban dolgozó segítő házastársak, nők szerepét, itt az állami közbeavatkozásra van szükség, és ezért amennyiben a nők is társadalombiztosítási járulékokat fizetnek, hát akkor nekik is szolgáltatásokat kell nyújtani. Vannak olyan rendszerek, például Belgiumban bevezettük azt a rendszert, amikor ilyen csekk szolgáltatás rendszerét lehet alkalmazni. Egy olcsóbb rendszer ez, tehát egy ilyen órás, óránként 5 és 9 euró közötti áru, tehát ennyire lehet megvásárolni ezeket a csekkeket. Ezen keresztül a fekete munkát csökkentettük, és azt láthattuk, hogy így bekerültek nagyon sokan a társadalombiztosítási rendszerbe, tehát vannak olyan rendszerek, amelyek igenis és megvalósulhatnak a családok és az állam támogatásával, így többen dolgoznak, többen fizetnek be a társadalombiztosítási rendszerbe is, talán ezt a rendszert tanulmányozni lehetne. Köszönöm szépen, Kotovska professzor. Én ezt a kezdeményezést nagyon jónak gondolom. Az biztos, hogy fel fogjuk jobban mérni a helyzetet, több adatra van szükség, mert nagyon fragmentált a helyzet. Először arra van szükség, hogy formális adatokat kapjunk, ezeket egyébként általában a statisztikai hivatalok adják ki, a gondozási kérdésekről, és a gondozással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan is meg kell ezt tenni. Ez egy lehetőség, a statisztikai hivatalt arra kell kérni, hogy például különböző gazdasági tevékenységek kapcsán felmerüljenek ezek a kérdések, de a gondozásra vonatkozó felmérések tíz évente egyszer valósulnak meg. Szeretnék a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra utalni. Én a lengyel helyzetet tudom ismertetni. Az én véleményem szerint a megközelítés is nagyon fragmentált. Tehát eh, az egészségügyi minisztériumokban vannak, vannak eh, információk, de esetleg a, eh, a családügyi vagy a szociális minisztériumokban is, és még a az oktatási minisztériumokban is, de ezeket az adatokat nem egyesítik. És itt szeretnék arra utalni, hogy a szülők szervezeteket, szövetségeket hoznak létre, vagy alapítványokat, annak érdekében, hogy ezeket az igényeket ki elégítsék, de igaziból az állam keveset tesz. És az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy hogy néz ki a szülői szabadsághoz való egyéni jog. Itt mind a két szülő be kell fektessen a magánéletébe, a gyermekei életébe, és világosan mutatják az adatok azt, hogy minél több időt töltenek az édesapák a gyermekekkel, annak nagyon pozitív hatása van a gyermekek fejlődésére, a nők munkavállalására, és általában a családi munkamegosztás szintjén is. Utolsó gondolat. Amikor a hat hónapos anyasági szabadságot bevezettük Lengyelországban, ezt alapvetően nem támadták a munkaadók, tehát itt igaziból nem tapasztaltunk semmiféle ellenállást, ez két éve történt egyébként. Viszont nagyon fontos az is, hogy változtassuk meg a hozzáállását a munkaadóknak nem szabad ezt a, az aspektust sem figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen, és most Páncéri asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én azzal kezdeném, amivel ön befejezte. Valóban arról van szó, hogy az egyéni jogok, a szabadsághoz való egyéni jogok nagyon fontosak. Ennek is a rugalmas csomag részét kellene képeznie, nem biztos, hogy ezt egyszerre kell kivenni. Az irányelv akár 12 éven keresztül is biztosítaná ezt a jogot, tehát 12 év alatt kellene kivenni ezt a bizonyos négy hónapot, és akár ezt fel is lehetne osztani. Ezt szerintem mindenki megengedheti magának. És a másik is nagyon fontos gondolat itt a javadalmazás. Nagyon fontos, hogy itt fizetés fizetett szabadságról legyen szó, mert a családok ennél hosszabb időt nem tudnak kivenni, főként, hogyha alacsony jövedelmű családokról beszélünk. A családok minimalizálni akarják a jövedelemkiesést, vagyis nagyon, nagyon fontos az, hogy ezt a szintet fizetni lehessen, tehát a, a fizetett betegszabadsággal azonos szintű javadalmazás nagyon jó gondolat, akár 12 nap is lehetne ez. Például, hogyha valaki krónikus betegségben szenved, az 12 napot vehet ki évente, de emellett fel kell tudni mérni azt, hogy mi is történik a tagállamokban, hogyan néz ki jelenleg a helyzet, hogyha jövőben hosszabb szabadságokat akarunk biztosítani, de ezt nem csak a férfiak és a nők társadalombiztosítási hozzájárulásai szempontjából kell megvizsgálni, nem csak a nők, hanem ugye a férfiakra is itt gondolunk, bár alapvetően mindig a nők jutnak az eszünkbe ezen a területen. Ez nem egy döntés kérdése. Nem szabad, hogy rá kényszerítsük a férfiakat és nőket, hogy kimaradjanak a munka erőpiacról, és aztán esetleg később nagyon nehezen tudnak oda visszailleszkedni mert minél idősebb valaki, annál nehezebben tud visszailleszkedni a munkaerőpiacra. Az utolsó megjegyzésem a szolgáltatásokra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy nem sokára a strukturális alapokról is megkezdjük a vitát 2020 utáni időszakra vonatkozólag. A 9.1 és 9.2 a közösségi alapú szolgáltatások, tehát az intézményesítés, itt ez nem csak azért fontos, hogy megőrizzük az exantál kondicionalitást, hanem a strukturális alapokra vonatkozó a szabályok a kulcsfontosságú finanszírozási prioritások között legyenek a munka és magánélet összeegyeztethetőségére vonatkozó szolgáltatásokra gondolok főként, mert itt megint csak nagyon fontos az, hogy az emberek megválaszthatják, megválaszthassák gondozóikat, és a gondozók is ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy rákényszerülnek a gondozásra. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon jól összefoglalták az üzenet lényegét. Nagyon érdekes vita volt, nagyon széles körű vita volt ez. Az emberi jogoktól tulajdonképpen az adózásig is terjedt ez a vita. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt meghallgatni, és még nagyon megható is volt itt számunkra ebben a szakbizottságban, ahol ezekkel az ügyekkel foglalkozunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az együttműködést és a megjegyzéseket, gondolatokat és találkozunk uh, július 12-én a szakbizottság ülésen. Köszönöm.